Il processo verbale della seduta del 18 a január 18-i ülés eh, igen, tessék, parancsoljon kolléga, tessék. Elnök úr, hétfőn felszerettem volna hívni az elnökség figyelmét, és az ön figyelmét felhívem arra, hogy a ír halászok szervezetére vel értsünk egyet, illetve együttérzésünket biztosítsuk velük, akik öt halászt vesztettek el a vihar során a múlt hétvégén, csak egy túlélő volt a hajón, tehát kérem, hogy a, a tagok, a képviselők fejezzék ki együttérzésüket. Igen, teljesen igaza van. Köszönöm, hogy kiemelte ezt a kérdést. Együtt érzünk Tehát a Simpson képviselő, tessék, parancsoljon.